Dear colleagues. Kedves kollégák! Please be seated. Be seated and Foglaljanak helyet, és eh, kérem, hogy csendesedjenek el, mert eh, három dosszién kell átmennünk, három nagyon fontos és komplex dossziénk van, ezekről kell szavaznunk ezek eléggé időigényes és bonyolult szavazások lesznek. Először is az együttműködésüket kérem, hogy sikerüljön leküzdeni majd a szavazás során a nehézségeket. Technikailag nagyon nehéz lesz ez, és uh, előfordulhat, hogy lesznek hibák is, vannak még módosítók is, lehet, hogy vannak még olyan módosítók is, amelyek már okafogyottá váltak, mert már vannak kompromisszumok. Tehát kérem, hogy mindenképpen szóljanak, segítsenek nekem, mert nagyon nehéz lesz ez a szavazás, és lehet, hogy ez lesz az eddigi legrosszabb szavazásunk, amit eddig megéltünk itt, de mielőtt még megkezdenénk a szavazást, hadd gratuláljak olasz kollégáinknak, akik Olaszország 160 éves évfordulóját ünneplik. Tehát minden olasz kollégának gratulálok ehhez az évfordulóhoz. And a last reminder, of course. És természetesen remélem mindenkinél itt van a szavazókártyája, elektronikusan is fogunk szavazni, tehát mindenkinél itt kell, hogy legyen a szavazókártya, azért, hogy elkezdhessük. Intfeld asszony kért szót. Igen, elnök úr, nem szerettem volna ezt felvetni a biztos asszony előtt, de öntől kaphatnánk-e e, valamilyen fajta írásos tájékoztatást arról, hogy mik a szabályok a zárt üléseken elnök. Igen, meg fogjuk ezt vitatni. Általában a zárt ülések általános szabályait követjük, és a többi szakbizottság is azt hagyta jóvá, hogy az asszisztensek is maradhatnak a zárt üléseken, de mindenképpen be kell tartani a megfelelő szabályokat. A következő koordinátori üléssel foglalkozunk ezzel Sofintfeld most nem az asszisztensekről beszéltem, hanem arról, hogy olyanok is bent voltak itt a teremben, akiknek semmi közük nincsen az Európai Parlamenthez. És úgy vélem, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy bizonyos üléseket zárt ülésen e, tartsuk meg, és a következő alkalommal tisztázni kell, hogy ki maradhat itt, és ki nem, és alkalmazni kell a szabályokat. Elnök, ez így van, de kizártnak tartom azt, hogy aki itt volt ebben a teremben, ott ne lett volna köze az Európai Parlamenthez, de minden esetben meg, meg fogjuk ezt vizsgálni a következő koordinátori ülésen. És hogyha zárt ülés, akkor az zárt ülés, mert különben nincsen értelme. Akkor kezdjük az első orientációs szavazásunkat. Az európai Unióban a tájékoztatásról a jogobuzott eljárás során Birgit Szépe egyes módosító, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette Flótre asszony. Igen, elnök úr, a második része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 Oh, let's proceed. Akkor folytassuk. Tehát akkor részenként szavazunk. Elektronikusan ellenőrizhetjük ezt a részenkénti szavazás részt. Most akkor a szavazást megtettem, a szavazást lezárom. I saw, I saw his hand. Now it's 20, it's 28. 28 ellenszavazattal elutasítottuk. Második részenkénti szavazás ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítva ugyanilyen arányban. Harmadik részenkénti szavazás mellette, ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, ugyanez elutasítva ötödik részenkénti szóbeli módosítóval, szóbeli módosítóval az alda részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító Albrecht mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most pedig a hármas kompromisszumról általában szeretné ellenőrizni az alves szóbeli módosítót? Akkor ellenőrizzük az előző szóbeli módosítót Albrecht képviselőtől, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elfogadtuk 31-19 arányban. Hármas kompromisszum hármas kompromisszum így módosítva mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötvenötös módosító Ledford asszony részéről külön szavazás a mondatról at the point when those rights become applicable. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik elutasítva? Nem? Akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Now the vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadtuk kis többséggel, de elfogadtuk. Most akkor 61-es módosító következik, itt is külön uh, szavazás van, as they apply in national law mellette, ellene, tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk. 75-ös módosító kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Nagyon sok módosító fogyottá válik, négyes kompromisszum következik, itt részenkénti szavazás lesz, látfordasszunk érte ezt, ez benne van a szavazó listában is. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Az egész így módosított négyes kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. 78-as mellette ellen, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 78, a 78-as módosítót ellenőrizzük, a 76-os, az okafogyottá vált. A 78-ast ellenőrizzük, 79-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Most számos módosító okafogyattá válik. 13-as kompromisszumos módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszumos módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító. Itt külön szavazás lesz. A 6.3.b cikkről erről szavazunk most. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk. Hetes kompromisszumos módosító. Ludford. Van egy szobbeli módosító Latford asszonytól, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk az így módosított hetes kompromisszumot mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Most akkor rátérünk a 103-asra mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 104-es, módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk ezt is. De szerintem elutasítottuk, mondja az elnök. Ellenőrizzük? A 104-est, a 104-est ellenőrizzük. Check, 104. 104-esről szavazunk. A szavazást lezártam. Elutasítottuk valóban. Most jön a 108-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik, elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, ezt elutasítottuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 115 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette a szavazással Latford asszony stands. We're voting on the split vote. A részenkénti szavazásra szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Sajnálom, Latford asszony. Az így módosított tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk. Nagyon sok most okafogyottá válik. Nagyon sok okafogyottá válik, és így következik a 125-ös mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk ismételten okafogyottá válik néhány, így a 11-es kompromisszumos módostól következik, volt részleketi szavazás mellette. Ellenem tartózkodik, ezt elfogadtuk. Akkor ez így módosított kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 36 os a szavazás megnyitom. Board is closed. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Most akkor folytatjuk. Számos módosító okafogyó vált. 137-es kitámogatja. Ellenzi. Tartózkodik, elfogadtuk. Ismételten számos módosító kiesik. És így most következnek a preambulum bekezdések, 26-os módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 28-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette külön szavazással, először a külön szavazás mellette, ellene tartózkodik. El. Elutasítottuk, elutasítottuk, hogy elfogadtuk, mondja az elnök. E, Látford asszony külön szavazása volt ez, és ő ellene szavazott. Ezt megzavart, és elfogadtuk ezt, elfogadtuk, elfogadtuk. És akkor most a 12-es kompromisszumról így módosítva mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as módosító mellette, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 31-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 15-ös kompromisszum külön szavazással látfordasszonytól. Először a külön szavazás mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, sajnálom, Latford asszony. És e, így módosítva a 15-ös kompromisszumot mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 16-os módos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva 36-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Most pedig a 37-es részenként először a 37-esről szavazunk mellette, ahol ellene tartózkodik, ezt szerintem elutasítottuk. Szerintem ezt Ellenőrizzük inkább? Ellenőrizzük, de szerintem el Igen, igen, kérem, ellenőrizze, és mondja el, hogy miért szavaztunk először úgy a 37 esre hogy be lehet nyújtva, utána pedig a részenkénti szavazásra, és nem pedig úgy, hogy az én listám mondja pont fordítva. Elnök, hát azért szavaztunk így, mert az én listám meg másképp néz ki. Előfordul ez, előfordul, de igaza van, az én szavazólistám pont eh, fordítva van, először az eredeti mostóban, utána pedig eh, a, a, a eh, részenkénti. Tehát akkor most először szavazunk a 37-es módosítóról, azon szavak nélkül, hogy as fair as practicable. Bárkinek ellenvetése ezt illetően, lett fordasszony, itt csak azokról a szavakról beszélünk, hogy as fair as practicable. Most igen, elnök, most, most erről beszélünk. Tehát először arról szavazunk, hogy 37-es módosító az adott szavak nélkül. Tehát a 37-es módosító azon szavak nélkül, hogy as fair, as practicable. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a 37-es módosító eredeti formájában, mellette, ellene. Ellene, tartózkodik, elutasítva Let's check 37, a stable. Let's check. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. Elfogadtuk, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik el, utasítottuk 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 41-es mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 42 mellette ellene tartózkodik elutasítva 43 mellette ellene tartózkodik elutasítva 44 mellette ellene tartózkodik. Nem igazán láttam tisztán, hogy mi volt a helyzet. Ellenőrizzük a 44-est, a szavazást megnyitom. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. Nem láttam a szocialisták kezét, nem igazán tudtam, hogy akkor most mi az álláspontjuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig Elektronikusan szavazunk a végső eredményről. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Nem, még nem zárom le. Yes, it's been adopted by four... Igen, elfogadtuk. Három ellenszavazattal, 49 igen szavazattal gratulálunk. Moving on. Menjünk tovább. A második szavazólapot vegyük elő. Ez is egy nagyon fontos dosszi, amiről már volt egy orientációs szavazás, Simon Buszutil jelentése a Frontexről. Kezdjük! Ez egy kicsit bonyolult lesz. Kérem mindenkinek a türelmét és konstruktivitását már előre. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109-es, 139-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 209-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, azt hiszem, Ugye? Igen. Következő négyes kompromisszum, itt részenként szavazunk öt részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, ötödik kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 212-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. hármas, három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Második rész mellette, második rész 103-as második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, tehát 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104-est visszavonták, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 107-est. Ellenőrizzük a 107-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elfogadtuk. Mindenki jól emelje fel a kezét, hogy lássam jól. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő hetes. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A FED 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 111-es 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es, ellenőrizzük a 111-est, jó, 111-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem sok nagy különbséggel, de elfogadtuk. 112-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 113 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes, tízes módosító mellette Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük a tízest, jó? Ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű. Tízes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő 115-ös. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 117, ezt visszavonták, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, vagy elfogadtuk? Elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szerintem elfogadtuk, de jó, ha akarják, akkor ellenőrizzük. Tehát ellenőrizzük a 119-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 121 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a következő a 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 14-es és 16-os. Ezekről együtt szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös első bekezdés mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következő 128-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A FET 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös módosító második bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító 2A bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módos van még egy harmadik paragrafus bekezdés is a 15-ösnél mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 129-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 130-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, Jó, ezt visszavonták, akkor erről nem kell szavaznunk. Megyünk tovább. A 134-est is visszavonták. Jó. A FED 12. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Következő 15-ös módosító 5. bekezdése mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 135-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem, elnézést, elfogadtuk, elfogadtuk. 137-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor nem kell szavaznunk a 145-ig mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-est visszavonták, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 14 mellette, ellene, tartózkodás nem volt egyértelmű, ellenőrizzük az a FED 14-est, megnyitom a szavazást. A FED 14-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 26, igen, 23, nem, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A FED 15-ös okafogyottá vált, mert az előzőt elfogadtuk. Következő 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A FET 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 152-t visszavonták, 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 szóbeli módosítóval, Labridis Szúré, tehát 154-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az a AFET e 17-esről nem kell, a AFET 18-as a következő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 160-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóberi módosító, a zöldek szóberi módosítója, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 162-es, 162-es, e- ellenőrizzük a szóbeli módosított jó, ellenőz, ellenőrizzük a 160-ashoz a zöldek által benyújtott szóbeli módosítót. Lezárom a szavazást. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette, ez már erről nem kell szavaznunk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 169 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 170-es, ez egy nyelvi módosító, nem kell szavazni, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 173 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, jó, ellenőrizzük, rendben van, ellenőrizzük a 173-as, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Jó, következő 172-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 174 részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elfogadtuk, bocsánat, mondja az elnök. Akkor következő 175-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A FED 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 180-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 183 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 184 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 185 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, 186-os mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük, sok tartózkodás volt, de szerintem elfogadtuk. Mindegy, ellenőrizzük a 186-ost. 186-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, igen. Megyünk tovább. 187-es mellette. Ellene. Tartózkodás el, elutasítottuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es, ez erről már. 48. Elnézést, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-est visszavonták, 191 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 190-es. Mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenkettes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-est visszavonták. A 195-öst is tippel asszony visszavonta? Visszavonta? Vissza lett vonva. 195-ös, rendben. Nem vonták vissza? Most maradt, vagy visszavonták? Visszavonták. Jó, akkor 197-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 196-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 199 mellette, ellene Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. Következő AFET 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő 201-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. AFET 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Csak a néppárt szavazott nemmel, ha jól láttam. Ellenőrizzük. Jó. Ellenőrizzük az AFET 27-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 200, három, nem, két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadt. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 202-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 203-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 204 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 205 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 206 mellette, 206 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elutasítottuk? Én úgy láttam, hogy néppárt is nem, de jó, jó, ellenőrizzük. Én csak a, úgy láttam, hogy a néppárt nemmel szavazott. 58-asról megnyitom a szavazást. 58-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kétszáztízes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 213 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 216. Erről már szavaztunk. 15. 215. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettő tizennégy mellette. Kettősz 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő az affett, nem, erről nem kell. Akkor a 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Hatvan egyest elfogadtuk. Afet 29, Afet 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő 14. cikk második bekezdés, itt volt egy közé kompromisszum, az eredeti szöveg mellette, ellene, elfogadtuk. Kettőszázhuszonhat. 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 227 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 31 a FET mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 228 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 231 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A FET e 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 232 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 233 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 234 szóbeli módosítóval. Ó, ez okafogyott, jó mert az előzőt elfogadtuk, akkor 235-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 236 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 237-es, 237-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A FED 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 238 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 239 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2 nem ezt visszavonták. 63-as, 63-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő, 244 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 245 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 246 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 247 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 248 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 250 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 252 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 254 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A FET 36 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a hivatkozások preambulum 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as, 74-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a FET 1 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk a tartózkodások miatt, hogy tévedek. Tudom, hogy nehéz elindulni, de nem látom a kezeket megpróbálom a koordinátorokat számolni, és ha ők sem emelik fel a kezüket, akkor tényleg bajban vagyok. Jó, akkor ellenőrizzük. Eh, Afet 1-est. Afet 1-est. Megnyitom a szavazást. Afet 1. Lezárom. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. AFET 2 mellette, AFET 2, AFET 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk? Jó, én itt látom, hogy megosztottság van a sorokban. Ellenőrizzük. A FED 2-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 76-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hafet 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Szerintem a liberálisok Na jó, mindegy, ellenőrizzük. Az AFET 3-ast megnyitom a szavazást. AFET 3. Lezárom a szavazást. Hát igen, elutasítottuk egy szavazattal, egy szavazattal elutasítva. Lehet, hogy valaki hibázott, de most már így szavaztunk, ez érvényes. 80-as mellette. 80-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Afet 4. A 80-ast ellenőrizzük? Jó, megint ellenőrizzünk. 80-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Afet 4 mellette. Afet 4 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 83-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hármas 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 89 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A zöldek módosít, szóbeli módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A FET 6. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afet 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most szavazunk az állásfoglalás tervezetről. es módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 70 es visszavonták, 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a módosított szövegről szavazunk mellette, ellene, Ó, elnézést, persze, igaza van, elektronikusan kell szavaznunk, hiszen ez a végszavazás. Lezárom a szavazást. 43 igen, 7 nem. Gratulálunk Buzuti úrnak. Buzuti úr. Köszönöm szépen, 30 másodpercre szeretnék nagy köszönetet mondani. Köszönöm minden árnyék előadónak a nagyszerű együttműködést, és köszönöm szépen és kiváltképpen a tanácsadóknak, asszisztensemnek, és Helen Kalles asszonynak köszönöm, aki ön mellettül nagyszerű munkát végeztek. Köszönjük szépen a az asszisztenseket, a szolgálat munkatársait. Nem könnyű feladat. Még nem vagyunk a végén. Még nem vagyunk készen. Még van a harmadik szavazásunk. A harmadik szavazás, ami nehéz lesz. Kérem szépen az együttműködésüket, még van egy kis munkánk mert még nem vagyunk készen. Látom hol Holmeyer asszony, tessék. Holmeyer asszony. Elnök úr, kedves kollégák, én szerettem volna az elején köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak és társaimnak. Köszönöm szépen, hogy valóban nagyon nehéz témáknál az elmúlt napokban nagyon is közelítettük álláspontjainkat. Ennél a témánál, a migrációnál nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament részéről valóban széles többséget találjunk. Sajnos az idő nem volt elegendő ahhoz, hogy három-négy nagyon nehéz pontnál közös álláspontot találjunk, és szeretnék a néppárt részéről, szeretném elmondani, mindegy, hogy milyen az eredmény, hogy nagyon pozitívnak tartanám, hogy a, a három-négy pont esetében és igyekeznénk többséget találni, mert minél szélesebb az Európai Parlament támogatottsága, ennél a témánál annál jobban tudunk fellépni a tanácsal szemben, és így tudjuk előrevinni az egész dossziét. A néppárt további tárgyalásokra kész, nehéz témáknál is, ahol még nem tudtunk megállapodni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzését, Holmeyer asszony. És ahogy említettem, rátérünk a harmadik szavazásra. Kemény lesz. Van néhány közleményem is ezzel kapcsolatban, Lehet pontosabban mielőtt a szavazást megkezdjük, néhány közleményem. Elnézést, az agyam legalább olyan fáradt, mint a nyelvem. Nos, néhány közlemény. Először is. Voltak utolsó percben történt módosítások, ezek ebben az elmúlt órákban állapodtunk meg a szavazás megelőzően. Szeretném, ha tudnák, hogy az 109-es támogatja a jelentéstevő. A 43-as módosító okafogyottá válik, ha 251-es és 52-est elfogadjuk. Harmadik. A következő módosítókat visszavonták. 85-ös, 256-os, 238-as, 280-as, 272-es. Szobeli módosítót Hés asszony nyújtott be a tízes kompromisszuma kapcsolatban 38-as cikkely. Wikström asszony, igen, tessék? Nagyon rövid ügyrendi kérdés. Amikor ezt a pontot elérjük, az emberek nem tudnak emlékezni erre. Amikor elérünk, tehát egyenként nézzük meg. Amikor a ponthoz odaérünk, akkor mondja el nekünk ezt. Hát az okofogyottá vált módosítókat próbáljuk rögzíteni. Jó, akkor kezdjük meg a szavazást. Most pedig, mint önök is tudják, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályait. Guillaume asszony a jelentéstevő. És kezdjük meg. Ötös. Mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 80-as, nyelvi, 81-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 6-os és 82-es módosítók és 83-as azonosak. A 6-os és 82-es azonos. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as. 84-es. Mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Hetes, mellette, <clears throat> ellenem, tartózkodás, elfogadva. 85-ös, ellenőrizzük. hetest ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. 85-ös visszavonva, 86-os. Mellette. Ellene. Tartozkodás elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene ö, elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es, 93-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 96-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es, mellette, ellenőrizzük. 96-ost. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 29 mellette? Elfogadva. Jó, 9-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 97-es szóbeli módosító flótraszony részéről mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 98-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítva ellenőrizzük. 98-ast ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. 98-asról megnyitom. 98-as, a szavazást lezárom. Elutasítva. 99-es, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 103-as, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 110-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 111-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Ellenőrizzük, szerintem elutasítva. Láttam a frakciókat, jó, hát ellenőrizzük a 111-est. 111-es, a szavazás megnyitom. Elfogadva. Száz tízes még egyszer ellenőrizzük? A 110-est ellenőrizzük. Jó, visszatérünk a 110-esre. 110-es. Megszavazzuk. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. Elutasítva. Jó, rendben. Most pedig 112-es. Mellette. Ellenem. Tartozkodás elfogadva. 113-as mellette, ellene, Tartozkodás elfogadva. 114-es mellette, ellene, Tartozkodás elfogadva. Elfogadva. Elutasítva? Mi? Jó, hát akkor ellenőrizzük. Kérem szépen, hogy igazán láthatóan jelezzék kezükkel, különben mindig ellenőrizni kell. 114-est ellenőrizzük. Jó, a szavazás megnyitom 114-esről. Elfogadva. Jó. 13-as. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 115 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 115 és 118-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os és 119-es és 120-as azonosak. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. 121 mellette 121 mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, ötös kompromisszum mellette, ellenem, tartozkodás, elfogadva. 124-es mellette, ellenem, tartozkodás elutasítva, 125-ös mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 127-es mellette es mellette ellene <clears throat> tartózkodás elfogadva. Azt hiszem elfogadva. Látott, láttam a liberálisok népátok együttműködnek, ugye? Elfogadva. Nos, ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük, rendben. Oké. Okay. 129 mellette. 128-as, elnézést. 128-as mellette. <clears throat> Ellene. Tartózkodás elfogadva. 129-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 130 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 131 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elnézést, jó, elfogadva, igen, igen, igen, jó, jó, rendben. 133 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es és 135 egy egyformák mellette, ellene, Tartozkodás elfogadva, 136-os mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 137-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. 141-es. Szavazunk a 141-esről, a szavazást lezárom. elutasítva. 143. 42, bocsánat. Mellette, Ellenem? Tartozkodás elutasítva. 143 mellette, Ellenem? Tartozkodás elfogadva. 144 mellette, Ellenem? Tartozkodás elutasítva. 145 mellette, Ellenem? Tartozkodás. elutasítva. 146 mellette, ellene, Tartozkodás. elutasítva. 147-es mellette, ellene, Tartozkodás. elutasítva. 148 mellette, ellene, Tartozkodás. elutasítva. 149-es mellette, ellene, Tartozkodás. elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152 A 152-es nem válik okafogyottá. Ezt mondtam én is. Ezt mondtam. Jó? Egyetértünk abban, hogy a 152-es okafogyottá válik? Jó. Akkor folytassuk. 178-as. 178-as. Tízes oldalon. 178-as. Mellette. Ellene. Tartozkodás. Elutasítva. 70, 179 mellette. Ellene. Tartozkodás. Elutasítva. 180 mellette. Ellene. Tartozkodás. Elfogadva. 26-os mellette. Ellene. Tartozkodás. Elfogadva. 181 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 184 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es a 184-et ellenőrizzük. Nem kell? 184. Nem. Jó. De igen. Jó, hát akkor nézzük. 184-est ellenőrizzük. A 184-est. Jó. A szavazás megnyitom. Bezárom. Elutasítva. Na, most akkor 27-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 185. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 186. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 187-es. Mellette. Ellene itt van. 188 mellette el, tartózkodás elfogadva. 28-as és 189 azonosok, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 191-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 196-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 199-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 200 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 201 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 203 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 204, elnézést, 200, nem, 30-as. Kettőszáznégyes. Mellette ellenáll tartózkodás elfogadva. 205 és 206-os azonosok mellette ellenáll tartózkodás elutasítva. 207-es ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de nézzük, jó? 205 és 206, a szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. Elutasítva most. 207-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 208-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 209 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 210-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, elutasítva. Azt hittem, hogy mellette szavaztak, nem? Ellenőrizzük, jó rendben. 210. Ellenőrizzük. jó persze elutasítva, de hát nem eléggé jól látom a kezüket. A kérdések és a kezek nincsenek összhangban. Nos, 211-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 212. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 214 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 215 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, elutasítva. Igen. 216. 216. Mellette, ellene, Tartozkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, Tartozkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Jó, nézzük. Szavazni akarnak? Jó. 32-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Elfogadva. Na, 217-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 218 mellette. ellene, tartózkodás elfogadva, 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 220 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva szerintem, 221 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 222 mellette, ellene, Tartaszkodás elutasítva. 223 mellette, ellene, Tartaszkodás elutasítva. 224 mellette, ellene, Tartaszkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, Tartaszkodás elutasítva. 225-ös mellette ellene tartozkodás elutasítva, 31-es visszavonva, 226 mellette ellene a tartozkodás elfogadva, 227-es mellette ellenőrizzük az előzőt. 226-ost ellenőrizzük. A 226-ost. Lezárom a szavazást. 228 nem. Elfogadta a 227 es Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 228 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 229 mellette, ellene, elfogadva. 230 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 232 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 234, 33 mellette, elfogadva. Elfogadva, igen, elfogadva. 233, mellette. ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 236-os mellette, mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 237-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 238 visszavonva, 36-os mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 237-es mellette, 239, bocsánat. 239. Mellette. 239-es mellette. Ellenem. Tartozkodás. Elutasítva. 37 hetes. 37 hetes. Mellette. ellene, passzás elfogadva, 241, mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer. A 38-as, a kezeket kérem, 38-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 240-es visszavonva, 242 mellette, ellene, elutasítva. 39-es mellette, ellene, elfogadva. 243 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Okofogyott a valék a 243-ast. A 243-ast ellenőrizzük, jó? A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Na, akkor nézzük, hogy 244-es mm, okafogyottá válik, ha Jól látom. Egészen 140, 249, 250 azonosak. Jó. Akkor ezekről közösen szavazunk mellette. Ellenem. 249, 250-es együtt. 249, 250-es közösen. Mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. 43-as okafagyotta válik, 44-es mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadva. 253-as mellette 253-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 254-es mellette, 254 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 255-ös mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 256-os visszavonva, 46-os mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 47-es, 257-es azonosak, közösen szavazom mellette, ellene, elfogadva. 259-es mellette ellene tartozkodás elutasítva. 258-as mellette ellene tartozkodás elutasítva. 260-as mellette ellene tartozkodás elutasítva. 261 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 262 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 263 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 264 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as. Mellette. Ellene. Tartaszkodás. Elfogadva. 265. Mellettem. Ellene. Tartaszkodás elutasítva. 266-os. Mellette. Ellene. Tartaszkodás elutasítva. 49-es. Mellette. Ellene tartozkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, igen, elnök úr, mint említette, pillanat, mint említettem, szóbeli módosító készült a tízes kompromisszumhoz, a német változatban súlyos fordítási hiba fordult elő. A zöldekkel, a szocialistákkal, a néppártiakkal abban állapodtunk meg, hogy a címben a következő lesz, The European, European a European kikerül a szövegből, az első paragrafus is, mert annak semmi értelme nincs akkor. Az eredeti második bekezdés első bekezdésé válik, beépítünk F pontként provisions of the Geneva Conventions without any geographical limitations, also a Hinweis of... tehát a hivatkozás a Genfi egyezményre kerül be, és hozzá kez, kerül még. Procedure prescribed by law and und damit és ezzel automatikusan eh, eltolódik a számozás, de ez technikai jellegű megjegyzés. Köszönjük szépen, Hérsasszony, a magyarázatot. A szobeli módosítóval kapcsolatban, amelyet a tízes, módos, a tízes kompromisszumhoz készítettünk. Remélem mindenki feljegyezte, hogy miben állapodtunk meg, mielőtt a tízes kompromisszumról szavaznánk. Holmeyer asszony azt szeretném hozzátenni, hogy a 33-as cikkeihez kapcsolódó szavazásnak nem kellett volna bekövetkeznie. Mert a tízes kompromisszumra vonatkozott, tehát a 33 asra nem is kellett volna szavaznunk. A 33-as módosítóról. Egyetért mindenki? És asszony, egyetért ezzel? Jó, oké, akkor szavazunk. Tízes kompromisszum. Mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Az azt jelenti, hogy nagyon sok módosító okafogyottá válik, és a 271-esre térünk rá. Mellette ellene tartozkodás, elutasítva. Szerintem elutasítva. Igen, elutasítva. Jó. 272 visszavonva, 273 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 274-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, Mellette, bocsánat, mellette, mellette még, kezeket kérünk, mellette. Most ellene. Tartozkodás elfogadva. Szerintem elfogadva, több kéz volt fenn. Ellenőrizzük. Persze, mindenki fáradt már, de ha nem emelik elég magasba a kezüket, hát akkor még nehezebb. Hát elmondhatom, kézfeltartás nélkül még nehezebb. 51-es. A szavazást megnyitom. Lezárom. 28. Igennel elfogadta. 52-es. Mellette. Ellene. Tartozkodás elfogadva. 275 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 276 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 279 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 277-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 278 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Na, 280 visszavonva, 281 mellette, ellenem. Tartozkodás elutasítva. 282 mellette, ellene, Tartozkodás elutasítva, 283 mellette, ellene, Tartozkodás elfogadva, 284 mellette, ellene, Tartozkodás elfogadva, 285 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 286-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jönnek a preambuló bekezdések 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene 56-os mellette az előző elutasítva, 56-os mellette, ellene elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. 63-as mellette, ellenállt tartaszkodás elfogadva, 64-es mellette, ellenállt tartaszkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellenállt tartaszkodás elfogadva, 66-os mellette, 66-os mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene, tartaszkodás elutasítva, 73-as mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartaszkodás elfog, elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartozkodás, elnézést, nem láttam, jó, tehát a 76-os még egyszer 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70, bocsánat, 4-es és 78-as azonosok. Együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig az egész szövegről szavazzunk. Sajnos két módosító kimaradt, mondja. Elnézést, elnézést, úgy tűnik kettő módosítóról nem szavaztam. Elnézést. Tényleg? Így van? Jaj. Nagyon sajnálom, hogy vissza kell térnünk a 17-es oldalra. Kettő módosító van, már csak kettő van a 17-es oldalon, együtt szavazzunk, 251, 252 azonosak, ezekről szavazzunk. Jó, együtt szavazzunk, mellette, ellene, elfogadva, 44-es, 44-es, 17-es oldal, 44-es. 44-es. Mellette. 44-es. 44-es. A 43, nem? Fordítva? 43-oson nem szavaztunk. 43-os. Okafogyottá vált. Hát akkor 44-es. Micsoda? Azt mondták nekem, hogy nem szavaztok meg a 44-est. Mindenki hibázhat. Nekem azt mondták, hogy az hiányzott. Megszavaztok. Jó, rendben. Akkor most jön a végső szavazás elektronikusan a szöveg így módon módosított változatáról. Oké, okay. na, most szavazunk, a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom, és 20 igen szavazattal megszavaztuk. Gratulálunk Guillaume asszonynak. Köszönöm szépen a munkát, köszönöm a türelmüket. Latford asszony, elnézést. Csak én nem vagyok egy türelmes ember. A koordinátorok megnéznék a szavazást. Két órája szavazunk. Két órát és 15 percet. Tudom, hogy nehéz, és lehet, hogy nem volt olyan könnyű más jelentéseknél sem. Szépol asszony nagyon jó kompromisszumokat tudott kidolgozni, csak 30 szavazás volt ott azon, annál a jelentésnél. Tudom, hogy nem minden jelentésnél van lehetőség, de esetleg megnézhetnénk ezt. Nagyobb fegyelem a módosítóknál, több lehetőség kompromisszumra. Szerintem két órás szavazás kibírhatatlan. Egyetlen megjegyzésem, asszonyom, mondja az elnök, a türelem, türelem nem bocsosan egy, egyetlen ö, erényem. Mindent megteszek azért, hogy felgyorsítsam a folyamatot, de néha nagyon hosszadalmas eljárásokon kell keresztül menni. Együtt kellene működni a hármas pont. A Libe Bizottság úgy tűnik, hogy így működik. Hogy ezeken a masszív szavazásokon megyünk végig, nem ritkán, hanem gyakran. A házban nincs még ilyen bizottság. Hát nézzük meg, hogy hogyan lehetne felgyorsítani, javítani a folyamatokon, a koordinátorok munkáját, a bizottság <clears throat> tagjainál. Maráes, elnök úr, Szerintem jó szavazás volt, nagyon jól vezette le a szavazás. Köszönöm szépen az együttműködést, találkozunk legközelebb. fathers, We'll be again at 3 p.m. Háromkor találkozunk ma délután.